lezárok, és mielőtt rátérünk a következő ö, ö, témára, szeretnék egy bejelentést tenni. Az elnök 2017. Tehát március 14-én úgy döntött, hogy Korvin Mikkével szemben egy szankció, szankciót foganatosít, mert e, elfogadhatatlan megjegyzéseket tett a március 1 ülésen a nőkkel kapcsolatban. Három intézkedésből áll ez. Először is 30 napig nem kap napi díjat Korvin Mikkel képviselő másodszor. A szavazati jogát nem érintve, de felfüggeszti a parlamenti munkában való részvételét tíz napig, tíz napon keresztül, amikor is a plenáris vagy annak szervei üléseket tartanak. Harmadszor pedig egy éven keresztül a képviselő nem képviselheti a parlamentet interparlamenti delegációban vagy, inter, int, vagy intézmény közi fórumon. Korvin Mike március 27-én benyújtott egy panaszt a döntéssel kapcsolatban. Ezt a panaszt tegnap az elnökség megvizsgálta, és az elnök döntését megerősítette, és ezzel a szankció, szankció életbe lép. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra, amely pedig Dalton úr jelentése a gépjárművek és pótkocsiaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete. Először is négy percre megadom a szót Daniel Daltonnak.